Koleżanki i koledzy. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Please. Please take... Kérem, foglaljanak helyet. Wybór wiceprzewodniczącego. Most megválasztjuk a parlament új alelnökét. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Most elkezdjük a választást, új alelnököt választunk az Európai Parlament számára. Mindenkit meg szeretnék kérni, hogy foglaljon helyet. Kérem, foglaljanak helyet. Kérem, foglaljanak helyet. Kollégák! Robert, Robert. Please take a seat. Kérem, foglaljanak helyet. E, zgodnie z postanowieniem a, az egyezménynek megfelelően a 13-15-18-as egyezménynek megfelelően most megkezdjük az Európai Parlament új elnökének megválasztását. Amint a ház ezt nagyon jól tudja, az egyik kollégánk, aki alelnök volt, a Nemzeti Parlamentjébe bekerült hazájában, és jelenleg annak a Nemzeti Parlamentnek a szóvivője elnöke. Ez pedig korábbi kollégánk, Schmidt Pál. Így a helye most megürült, ezért aztán új alölnököt kell választanunk. A következő jelölések érkeztek be, Tőkés László úr jelölése. A jelölt tájékoztatott engem, hogy örömmel elfogadja ezt a jelölést. Természetesen ő az egyetlen jelölt, így aztán azt javaslom, hogy felkiáltással válaszoljuk meg a 133 szabálynak megfelelően. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm mindenkinek. Most azonban meg szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek fenntartása vagy ellenvetése. Ez hivatali kötelességem, hogy feltegyem ezt a kérdést a szabályok szerint. Głosu. Tudor úr. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Mai az első alkalom, hogy szégyellem, hogy az Európai Parlament képviselője vagyok. Az első alkalom ez, hogy egy olyan ember, aki megtagadja a triloni békeszerződést, amelyet az első világháború után írtak alá a felek, elő, egy ilyen komoly pozíciót kap Európában. A román nép... Elnök. Elnök. Én kérdést tettem föl. Azt kérdeztem, hogy van-e ellenvetése. Közös Európát építjük, Dobrze, kolega się nie zgadza z tym wyborem. Rendben, én azt kérdeztem, hogy egyetérte. Ön azt mondta, hogy nem, jó, rendben, akkor ezt formálisan megszavaztatjuk. Tehát hivatalos szavazásra bocsátom az ügyet. Tehát hivatalos szavazásra bocsátom az ügyet, hölgyeim és uraim. Elektronikus szavazásra bocsátom az ügyet, ezért aztán kérek mindenkit, hogy vegye kezébe a szavazókártyáját. Kérem, hogy tegyék be a szavazógépbe a kártyájukat. Megnyitom a szavazást. Svoboda úr. Elnök úr, arról tájékoztattak, hogy először nyilatkozattal szeretne élni a jelölt. Lehet, hogy rosszul tájékoztattak erről, de ha kívánja a nyilatkozatát megadni, akkor meg kell adjuk neki a szót. Czy nasz kandydat chciałby powiedzieć parę słów do nas? Bardzo proszę. Szeretne a jelölt hozzászólni? Szeretne a jelölt a házhoz szólni? Bardzo proszę. Eh, President, dear colleagues. Elnök úr, kedves képviselőtársaim! Egy rövid nyilatkozatot készítettem elő. Engedjék meg, hogy felolvassam azt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy jelöltek az Európai Parlament alelnöki posztjára az Európai Néppárt támogatásával hasonló megtiszteltetés volt a legmagasabb állami kitüntetésnek kapni a román állam részéről 2009. decemberében a romániai fordulom 20. évfordulója után a román kommunista diktatúra megbuktatásának 20. évfordulóján. 20 évvel ezelőtt különféle etnikai hátterű és hitű emberek Temesvárot, együttesen léptek fel, a bátorság és a közös megértés szellemében szembenézve ugyanazzal a kockázattal és veszéllyel, felkelve a Ceausescu rezsim ellen. Ugyanúgy, mint azon időkben, ma is azon fáradozom, hogy a hazám érdekeit képviseljem az emberi, kisebbségi, vallási jogok érdekében, a szabadság érdekében miközben az európai és keresztény értékek mellett török láncsát. Elkötelezett híve vagyok annak, hogy tovább vigyük az európai integrációt a volt kommunista államokban és nemzetek körében is, Kelet- és Közép-Európában, különösen a magyar kisebbség, romániai magyar kisebbség közössége érdekében, melyet képviselek az Európai Néppárt tagjaként. Örömmel tölt el az, tagja lehetek az Európai Parlamentnek abban az időszakban, amely a Lisszaboni szerződés életbe lépése után kezdődik, és amely a közös Európa történetének egy új fejezetét is jelenti. Köszönöm, hogy meghallgatta. Dziękuję, dziękuję koledze za wypowiedź. Köszönöm szépen. Köszönjük a nyilatkozatát, kolléga úr. Most elektronikus szavazásra kerül sor, majd a szavazás témája és eredménye megjelenik a kijelzőn. Ha igennel szavaznak, a plusz jelet kell megnyomniuk a gépen. Nyilván tartózkodhatnak is. Tehát mindenki tudja a szabályokat a 15-ös szabálynak megfelelően. A jelölt, aki a parlament relatív többségét élvezi, megválasztással kerül. Most pedig megnyitom az elektronikus szavazást. E, sekund po to, żeby Csak tíz másodpercig tart, mondja az elnök, annak érdekében, hogy megjelenjenek az eredmények a kijelző táblán. Głosowanie jest otwarte. Rendben. Akkor. E, czy wszyscy zagłosowali? Megkérdezném, hogy mindenki szavazott-e, mondja az elnök. Not working. Igen, valakinek problémája van, nem működik a gépe?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 yeah, I should say the... Proszę Państwa, proszę o uwagę. Hölgyeim és Uraim! Hölgyeim és Uraim, a figyelmüket kérném. Amint azt mindjárt tudjuk, ez a szavazás egy diszkrét szavazás. Így aztán mindenkit megkérnék arra, hogy szavazzanak vagy igennel, vagy nemmel, vagy tartózkodjanak. Ez a szavazásnak a jegyzőkönyvbe felvett menete. Kérnék mindenkit arra, hogy a megfelelő gombot nyomja meg. Kolego, proszę bardzo monsieur le président excusez moi je suis peut être le seul ignare dans cette assemblée mais je ne sais pas du tout. hogy egyetlen Nem tudom, hogy mit kell megnyomnom. X-et, nullát, igent kell megnyomnom. Kérem, ezt rendesen magyarázza Elnök, hogyha valaki a jelölt mellett szavaz, akkor a kurzort a plusz jelre, akkor a plusz jelet kell megnyomni, ha ellene szavazunk, akkor a mínusz jelet, hogyha pedig tartózkodunk, akkor a nulla gombot kell megnyomni. Well, should eh, we eh, Koleżanki i koledzy. Kedves kollégánk! Kedves kollégánk! Látom, hogy bizonyos embereknek problémái akadtak a technikai felkészültséget illetően. Elnök úr. Szerénységem szeretne egy kérdést feltenni. Ott fent ül, és bizonyal képes arra kollégáival, hogy segítsen bennünket a következő kérdés megválaszolásában. A képernyőn tőkés nevét olvasom. Köszönöm. A gépemen aztán három gomb van, ugye? Melyeket a név a szavazáskor szoktunk használni. Az első egy igen, a másik, a középső a, a, a, semle, a tartózkodás, a harmadik pedig a nem. Helyén való ez? Ez azt jelenti tehát ez esetben? Vajon? Vajon azt jelenti-e, hogy azok, akik tőkés urat meg akarják választani, az igen gombot nyomják meg, akik nem akarják megválasztani, a nemet nyomják meg, aki meg tartózkodni akar, mint az én frakcióm, azok a tart közép középső gombot nyomják meg. Így van a dolog? Köszönöm. Tak, proszę państwa. Igen, valóban. Pontosan ezt mondtam én is korábban. Azok, akik igennel szavaznak, azok a pozitív jelet nyomják meg, akik ellene a negatív jelet, akik pedig tartózkodni szeretnének, azok a kör jelet. Kollega ma głos, proszę bardzo. Kolléga, öné a szó. Je me permets de réintervenir, c'est suite à la question posée par Martin Schulz. Elnézést kérek, de szeretnék Schulz úr kérdéséhez csatlakozni. A parlament szolgálatai ellenkezően nyilatkoztak, mint Solc úr. Igennel lehet szavazni, vagy tartózkodni lehet, de úgy tűnik, hogy nemmel nem lehet szavazni. Kérem, hogy egy kicsit koherensebb magyarázatot adjanak, és világosan nyilatkozzanak. Nos, az egyértelmű válasz a kérdésre a következő. Vagy igennel szavazhatnak, vagy nemmel, vagy tartózkodhatnak, de a tartózkodást és a nemmel szavazást egybe számoljuk, mert csak az számít, hogy hányan szavaznak és úrra. Tehát, ha tartózkodik valaki, vagy és úr ellen szavaz, ugyanaz a gyakorlati eredménye a szavazásának. Hagy ismételjem el még egyszer. Tehát, ha igennel szavaz valaki, a plusz jelet nyomja meg, ha tartózkodik, vagy nemmel szavaz, akkor ezt a két eredményt egy kategóriába soroljuk. Ez az a tájékoztatást, amit nekem nyújtottak. Kérem, hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim, kérem, kérem, figyeljenek rám! Kollégák, most szeretném lezárni a szavazást. de ennek az eredménye most nem érvényes. Tehát újra megnyitom majd a szavazást, és most a kérdés feltevőknek adnám meg a szót, mert látom, hogy sokan szeretnének kérdés feltenni. Tehát most lezárom a szavazást, de nem számoljuk össze az eredményeket. Rendben, hölgyeim és uraim, csak annak érdekében, hogy lezárhassam a szavazás folyamatát, de nem számoljuk össze az eredményeket. Három kérdés feltevőnek adok szót. Úgy gondolom, hogy megsértik az Európai Parlament eljárási szabályzatát. Ez elfogadhatatlan, hogy ne jelezzék ki egyértelműen, hogy ki van mellette, ellene, és ki tartózkodok. Én azt gondolom, hogy ez az az üzenetet küldi, hogy az ellen javaslat egyszerűen nem számít. Igenis jelezzék ki, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik. E, dziękuję koledze. Następne pytanie. Köszönöm szépen. Következő kérdés. Mr. President. Elnök úr, világos, hogy uh, nem az intelligens emberek problémája, hogy vajon mellette ellene szavazunk, vagy tartózkodunk, ahogy szoktuk ne lehet így megszervezni a dolgot, mert ha nem tudjuk megszervezni, így akkor nem lehet szavaznunk. Ostatnie pytanie, proszę bardzo. Harmadik kérdés. Ich möchte Ihnen eine technische Beobachtung. Elnök úr, egy technikai megfigyelésről szeretném tájékoztatni. Az igen gombot lehet először megnyomni, és arról lehet átugorni a nemre. Tehát, hogyha az igennel szavaz az ember, akkor is az jelenik meg, hogy nem. Én nem tudom, szerintem ez most technikai hiba. E, proszę Państwa, e, chciałem Państwu wyjaśnić. Hölgyeim és Uraim, hagyj e, magyarázzam el a háznak. Hölgyeim és Uraim, a figyelmüket kérném egy pillanatra. Well, madam, Yeah. Yeah. Jetzt habe ich schon. Herr Präsident. Elnök úr. Talán, talán egy az egész eljárást kicsit nyugodtabban lehetne lefolytatni. Normális esetben az alelnökök megválasztása ebben a házban a ciklus elején történik, illetve annak a közepén. Egy lista alapján választunk ilyenkor az alapesetben. Ha meg így járunk el, kedves képviselőtársaim, akkor mindig csak azt tudjuk meg, hogy hány igen szavazatot kapott egy képviselő, és ezt követően kapjuk meg a sorrendet a pontok az igen szavazatok alapján. Most azonban annyiban más a helyzet, hogy egy alelnököt választunk utólag meg, mert egy alelnök távozott. Ezért itt az igen szavazatok megfelelő száma kell ahhoz, hogy megválasszuk az alelnököt. Másról nem döntünk itt. Ennyiben különbözik a normál név szerinti szavazásoktól ez a mostani szavazás. A titkos szavazást nagyon jól írta le az, az a parlament elnöke, nálam kiválóan működött, nem kellett össze-vissza nyomkodnom a gombot, azt nyomtam meg, amit akartam, a kék fény meg is jelent, szerintem ezt mindenki megpróbálja még egyszer, és szerintem sikerrel járunk majd. E, ja się z koleżanką całkowicie zgadzam. Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek önnel, kolléganő. Most pedig azt javaslom, megnyitom a szavazást megint. Akik mellette szavaznak, nyomják meg ezt a gombot, akik pedig ellene szavaznak vagy tartózkodnak, a megfelelő gombok lenyomásával szavazhatnak. Már ahogy mondtam előzőkben és ez semmi új, most megnyitom a szavazást. Czy wszyscy zagłosowali? Mindenki szavazott? What is that? What is what? what?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 trzysta trzydzieści cztery głosy za sto en mellette szavaztak, 168-an ellene, és 287-en tartózkodtak. Tehát a minősített többség megvan. Megvan a minősített többség. Szeretnék gratulálni kollégánknak, Tőkés László úrnak. Gratulálok a szavazás eredményéhez, és ahhoz, hogy megszerezte a minősített többséget, és így a parlament alelnökévé vált. Sok sikert kívánok a hivatala betöltéséhez. Tőkés alelnök úr, a 11. alelnök lesz. Well, 331. Cartela mea nu a funcționat și votul meu este împotrivă. Az én szavazókártyám nem működött. Ellene szavaztam, de nem, a rend, nem érezte a rendszer. Mr. President, I hate to, I hate to, uh... Elnök, úr. Elnök úr, nem szeretném tovább nyújtani. Elnök úr, nem szeretném tovább nyújtani ezt a helyzetet, de Ön azt mondta az instrukcióiban, hogy vagy mellette szavazhatnak az emberek, vagy tartózkodhatnak. A végső eredmény azonban mind mellette ellene való szavazást mutat és tartózkodást. Én úgy tudom, hogy sokan másképp szavaztak volna, ha azt tudták volna, hogy mind a háromféleképpen szavazhatnak. Tehát kérem, erősítse meg, hogy ez lett volna a helyes módja, és még egyszer szavazzunk. Proszę e... Tisztelt képviselők, elnézést kérek. Ezen szavazással kapcsolatban az összes fenntartást nyilvántartásba vesszük a szavazás után. A mostani alkalommal nem fogunk tudni semmit megoldani. A szavazás eredményére tekintettel, tehát hogy többséget kapott tőkés alelnök úr, ennek függvényében kijelenthetjük, hogy tőkés úr imáron alelnök az összes fenntartást természetesen feljegyezzük. Kérem, a mai nap során jelezzék, hogy milyen fenntartásaik vannak ezzel kapcsolatban, és utána döntés születik ezekről. Mindenkinek közvetlenül válaszolni fogok a fenntartásaira. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, kedves képviselőtársaim! Újraindítjuk a, a masinát, a szavazógépet, itt néhány percbe telik, addig megadom a szót Svoboda úrnak. Elnök úr, szeretném közölni, hogy 789 tagja volt ennek a háznak az elektronikus szavazás szerint. Remélem, hogy a jövőben az elektronikai rendszer nem mutatja azt, hogy ennek a háznak 789 tagja lenne. Köszönöm. right, Sir Robert. On Mr. úr felvetésére válaszolva, ha van a szavazás végén hozzátenni való, akkor megadom majd a szót. Erre vonatkozólag is. Just shout. Mr. President. Uh... Csak kiabáljon. Svoboda úr felvetése teljesen jogszerű jó barátom Malcolm Harbour úr összeszámolta a szavazatokat, és ha az a helyzet, hogy többen szavaztak, mint ahányan jelen lehettek volna, és így jött ki a 785 vagy 789, ha ez a helyzet, akkor ez a szavazás nem érvényes. Az a teendőnk tehát, az a teendőnk ebben a helyzetben, elnök úr, hogy mérlegeljük azt, és kérem, azonnal vigye a bíró elnökség elé ezt a kérdést, hogy holnap tartsunk egy másik szavazást, vagy papír alapon, vagy egy jól működő elektronikai rendszerrel. As I said. Ahogy mondottam, e szavazás lezárás vége előtt visszatérünk erre a kérdésre. Szvoda úr elmondta, amit elmondott, légyeztük, tájékozódunk. Nem akarom túl hosszúra húzni ezt. Ha a kérdés nyitva áll, akkor meg kell vizsgáljuk, megvizsgáljuk, és visszatérünk rá. Azonban most folytassuk a szavazást, mert több mint egy óra lesz legalábbis. Az első szavazás tárgya Matéra asszony jelentése, az EGA mozgósítása, igénybevétele. Elsőként Barbara Matéra jelentéstevőnek adom meg a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! A jelenlegi gazdasági válság során az egyik legnagyobb gondunk az, hogy a haladó fejlett gazdaságokban nagyon nagy szintű a munkanélküliség. Az eurozónában, az euróvezetben ez 10 százalék. Az Európai Bizottság 2011-es költségvetési eljárása során nagyon sok intézkedést szeretnének fogadosítani ezzel kapcsolatban. Az Európai Globalizáció Alkalmazási Alap igénybevételének én vagyok a jelentéstevője, azt kérem, hogy mobilizálják ezt az alapot, illetve, hogy az e-, ezen alappal kapcsolatban próbálják meg azt elérni, hogy a, ö, adjanak választ a bajba jutottaknak, segítsenek azokon, akiknek a cége vállalata csődbe ment, akik, akiknek a vállalatát áthelyezték. És kérem, hogy ö, személyre szabott, tehát tagállamra szabott eljárást foganatosítsanak az alappal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm, név szerinti szavazást nyitok meg. Kérem, szavazzanak. The vote is... Lezárom a szavazást. elfogadtuk, 575-51 ellenében 25-en tartózkodtak. Következő jelentésünk szinte Matera asszony tollából származik, szintén név szerinti szavazás tárgya, amelyet megnyitok. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Következő, szintén Matera asszony jelentése, szintén név szerint szavazunk rá, megnyitom a szavazást. Lezártam. Ezt is elfogadtuk. A következő jelentésünk szintén Matera asszony anyaga, és szintén név szerint szavazunk rá, megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Köszönöm, Matera asszony. Következő jelentésünk Tremopulos úr jelentése regionális politika átláthatósága és finanszírozása címmel. Megadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! A regionális politika átláthatósága és finanszírozása ennek a jelentésnek a, ennek a címe. Nos, nagyon fontos az, hogy az állampolgárok, az európai lakosok részt vegyenek egy komoly általános vitában azzal kapcsolatban, hogy az európai alapokat hogyan költik el. Ez mindenképpen kulcsfontosságú, hogy megtörténjen pedig európai szinten. Ajánlásokat fogalmaz meg a jelentés azzal kapcsolatban, hogy a jövőben a regionális alapoknak hogyan változzanak meg a szabályrendszere. ezzel kapcsolatban listákat tartalmaz, illetve hogy a különböző társasági jogviszonyokat hogyan kell rendezni ezzel kapcsolatban. A jelenlegi kohéziós program definícióját is tartalmazza ezt a jelentés, ez a jelentés, illetve azt is tartalmazza a jelentés, hogy milyen típusú információra van szükség, hogyan kell ezt összegyűjteni az a, a pályázatokhoz. Nagyon fontos az is, hogy a számvevőszék, illetve a költségvetési ellenőrzéseket hogyan kell végrehajtani az ellenőrzéseknek, az ellenőrzőknek, az ellenőröknek milyen kommunikációs kötelezettségeik vannak, illetve mi a helyzet a költségvetési kiigazításokkal csalás esetén. A regionális helyi önkormányzatok szerepéről is olvashatnak itt, illetve a, gyakorlatilag a kohéziós alapokkal kapcsolatos összes szereplő érintett fél ö, funkciójáról olvashatnak. Gyakorlati intézkedéseket ről is olvashatnak, gyakorlati tanácsokat az átláthatósággal kapcsolatban, illetve a nagy beruházások, infrastruktúrális beruházások finanszírozásával kapcsolatban is szabály, új szabályrendszert olvashatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Név szerinti szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm. Tremopoulos úrnak. Következő jelentésünk Kelly úr jelentése az Írországi nemzetközi, nemzetközi alapba való befizetések tárgyában. Megadom a jelentéstevőnek a szót. Uh, Tudom, hogy nem szeretik, hogy most is hozzászólok, de akkor is egy-két percre idejüket igénybe veszem. Először is azért, mert a házban ezt nem vitettük meg, és azért is, mert nagyon fontos, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszik az Írországet nemzetközi alapban. Másodszorban ez az alapról sokan azt gondolják, hogy Amerika nagyban támogatja. Természetesen, és meg is teszik, és köszönetet szeretnék mondani, csak úgy, mint Ausztráliának és Új-Zélandnak is. De nagyon fontos, hogy 2006-tól kezdve az Európai Unió 57%-át finanszíroz az alapnak, ezt nem sokan tudják. És mivel itt nem vitáztunk a parlamentből erről, ez gyakorlatilag titokként kezelték. Úgyhogy szeretném kidomborítani azt a szerepet, amit az Európai Unió játszik a kibékülésben Észak-Írország, amely hál' Istennek melyik mindig sérülékeny, még áll, és partnerek között. Ezen kívül köszönetet szeretnénk, mondani mindenkinek, aki az észak-írországi béka helyreállításáért küzdött. Az extrémisták, a pártjaik, Jerry adams pártja például, amely Sohasem gondoltuk volna, hogy például leül egy tárgyalóasztalhoz 20 évvel ezelőtt, most leül tárgyalóasztalhoz, és az Európai Uniónak is köszönhető ez, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, különösen azoknak, akik, akik elkötelezték magukat a békéért, és remélem, hogy ez a béke továbbra is fennáll. Ezen kívül Remélem, hogy egyértelműen mindenki egyöntetően megszavazza ezt a jelentést. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek gélül is a hozzájárulásáért. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kelly úr. Most név szerint szavazunk a jelentésre, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm, Kelly úr. A következő szavazás tárgya a Marinescu jelentés. Teróni úr, kér szót? Köszönöm szépen, elnök úr. Az alelnöki szavazásnál 150 kolléga szavazata eltűnt. Nem tudom, hogy mi lehetett a gond. Talán ez ügyben is ki kéne vizsgálni a dolgokat. Nem. Nem. Nem, nem. Nem tűntek el. Nagyon pontosan el fogjuk magyarázni, hogy mi történt tőkés úr megszabadulása közben, de nem isteni beavatkozás történt, nem tűnt el senki a teremből. Most azonban Marinescu úr jelentésről szavazunk, az egyes blokk két részben kerül szavazásra, név szerint. Az első részre megnyitom a név szerinti szavazást. vote is closed. Lezárom a szavazást. That is adopted. We... Elfogadtuk. Második rész. Név szerint szavazzunk az első blokk második részére. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 82-es módosító részként, három részben, mindegyik név szerint. Első részre szavazunk most, 82-es módosító. Lezárom. Elvetettük. Második rész, név szerint, megnyitom. The vote is... Lezárom. Ezt is elvetettük a harmadik részre, név szerint szavazunk most. Lezárom a szavazást. Hasonlóképpen ezt is elvetettük. A tanács álláspontját módosított formájában elfogadottnak tekintjük így. A következő, köszönöm Marinescu úrnak, a Mártin jelentés a következő szavazás tárgya. Egy módosító blokkal kezdjük. Sorry. Elnézést, nem hallom. Yes, Robert. Robert? Sorry to be a pain yet again. Uh, Elnézést, hogy mindenkinek az idegeire megyek, de van egy negyedik név szerinti szavazás is a lista szerint. Jelezték, hogy egy új szavazási listát adtak ki, tehát így lezártuk a szavazást a Marinescu jelentés ügyében az új szavazólista alapján. 15 módosított nyújtott be az Alkotmányügyi Bizottság a Marti jelentésre, kitámogatja ezeket blogban. Gölnis úr, megadom a szót önnek is, ha rendi. Merci, monsieur le président, je constate... Köszönöm szépen, elnök úr. Buzek úrhoz nem hasonlítható az önhoz fellépése. Úgy látom, hogy nem annyira csőlátással zajlik a szavazás. A Martin jelentéssel kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy ennek az a célja, hogy a, a Lisszaboni szabályzat, a Lisszaboni szerződéshez igazítsuk az eljárási szabályzatot. Nos, véleményem szerint a parlamenti szabályoknak nem felel meg az, hogy a független képviselők ö, túlzott jogokat kapnak. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly kihágás. Természetesen az elnök függetlenségét, pártatlanságát nem kérdőjelezem meg, nem a független képviselők fogják eldönteni, hogy ki képviseli őket. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést mindenképpen az Európai Bíróság elé kell vinni, és nem kéne erről ma szavazni. Köszönöm, Gölnis úr. Talán emlékszik rá, hogy néhány hónap ezelőtt én független képviselőként ültem a e házban, és az én politikai nézeteim nagyon-nagyon eltérnek az önétől, ám abban egyes szerintünk a, a, a nem, függetlenek azok nem frakciót képeznek, és így módon kell értékelnünk őket. 15 módosítót nyújtott be az Alkotmányi Bizottság, ki támogatja ezeket? Ellene ki van? Tartózkodók, elfogadtuk. Ötös módosító részenként, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 80-as módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük. 81-es mellette ellene tartózkodók elvetettük. 95 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 1-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 121-es mellette, ellene, tartózkodók, Minősítő többséggel, ellenőrző géppel. 121-es módosítóra megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító. Bocsánat. Az oka fogyott? Távált. Kettes módosító. Mellette. Elnézést, bocsássanak meg. Ez oka fogyott mégiscsak. Kilencvenhat mellette ellene tartózkodók elvetettük. 82-es mellette ellene tartózkodók elvetettük. 86-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 117-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 93 mellette, nem okafogyott, bocsánat, ezt erre nem szavazunk, 97-es mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 98 mellette, ellene tartózkodók, nézzük meg géppel a szavazást, ellenőrizzük géppel. The check is closed. Lezárom. Nagy többséggel elvetettük. 99 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Százas mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 101-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 102 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 103 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 104 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 108 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nézzük meg, nézzük meg géppel a 108-ast. Megnyitom a gépi szavazást. Lezárom elfogadtuk 396-250 ellenében. 83-as mellette ellene tartózkodók elvetettük. 84 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 85 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 112-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ugorjunk most a 62-es és 64-es együtt. Nem ezek okafogyottak, bocsánat. 122-es mellette, ellene tartózkodók, elvetettük a 122-est. 105-ös mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 106 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Martin úr, megadom a szót. Elnézést, nem akarom tovább nyújtani, de mielőtt lezárnánk ezt a témát, lenne két technikai megjegyzésem. Mint tudják, múlt novemberben kezdtük el ezt a folyamatot, így aztán egy új preambulum bekezdést kell betoldanunk, hogy összekössük tekintet el a 2009. november 25-i határozatra, mi szerint az Európai Parlament eljárási szabályzatát hozzáigazítjuk a Lisszaboni szerződéshez. Ez egy technikai áthidalás. A második pedig nem mondhatjuk, hogy 2009. december 1 lépjen életbe ez a rendelkezés, nyilván ez nem lehetség, és ezért azt kérném, hogy a 212 per 3-as bekezdést alkalmazzuk, és a következő Strasbourg ülésen lépjen életbe. Köszönöm. Mártin úr, köszönöm az ez irányban kifejtett munkáját, meg a magyarázatát. Akkor a jegyzítaszka jelentés a következő szavazásunk tárgya. Ez pedig a 2011. évi költségvetési tervezetről szóló három oldalú egyeztető eljárás. Először mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. Tényleg azt akarja, hogy elektronikusan ellenőrizzük? Lambrinidis úr, nem, szerintem ez vicc volt. Egyes és 18-as módosítónak a név szerinti megszavaztatása. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk 19-es módosító mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk 20-as mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk 10-es mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk 2-es mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk 11 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 12-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 14-es részenkénti szavazás három részben. Az első részről mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Második része mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es és 21-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 3-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es mellett részenkénti szavazás két részben, az első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A második rész mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 46-os bekezdés mellett ellene nem egyértelmű elektronikus ellenőrzés 46-osról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk 24-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk 25-ös mellett ellene tartózkodás elutasítottuk 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk 26-os mellett nem jó, akkor a 25-ösre megnyitom az elektronikus szavazást, ellenőrzés. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, mondja az elnök. Nem, elnézést javítja magát az elnök, elutasítottuk, 387-en szavaztak ellene. Jó, lassabban, de pontosabban elnézésüket kérem. 26-os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 62-es bekezdés mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 5-28 részenkénti szavazás, név szerinti szavazás. Tehát az első részre megnyitom a rész, név szerinti szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 331-en ellene. A második részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 584, 41-en szavaztak mellette. Most pedig részenkénti szavazás, név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. Most pedig 67-es bekezdés mellett, ellene. Azt hiszem ellene szavaztak, de ellenőrizzük elektronikusan, tehát 67-es bekezdés. Lezárom. 495 mellette 157 ellene, elfogadtuk 7-es módosító mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. Rendben a hetes módosító elektronikus ellenőrzése. Lezárom. 328 mellette 306 ellene, szűk többséggel elfogadtuk. 8-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, rendben, 8-as módosító elektronikus szavazás. Én azt mondom, hogy leszavaztuk, de majd meglátjuk. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tévedtem. Hetten szavaztak, hét, hét, hetes többséggel elfogadtuk. Elnézésüket kérem. 30-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 9-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 31-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 32-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Most pedig az állásfoglalási indítvány teljes egészében szavazásra bocsátom, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 571-45 ellenében. Gratulálok a jelentéstévenek. A következő napi rendi pont Langen úr jelentése a származékos piacokról. megszavaztatok egy bekezdés gyűjteményt, nem, elnézést. Tehát 33-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 34 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 35 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 36 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. K preambulum bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. I'm sorry, I've got a mistake. It's recital S for sugar. S preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. X preambulum bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. És most megszavaztatom a teljes ellásfoglalási indítványt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálok, Langen úr! The next item is a... Következik. Következik a Badiai Kucsát jelentés, melynek témája a tárgyak internete. Most felkérem külön a jelentéstevőt, hogy magyarázzen, miről is van szó a nevének három módosítása van, egyes, kettes, háros mellette, mellettük, ellene, ellenük elfogadtuk ezeket. Következik a teljes ö, szavazás, népszerinti szavazás, következik, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Köszönet a jelentéstevőnek. Következik a Sosa Wagner jelentés, az internet szabályozása, a következő lépések. A téma hatos bekezdésről szavazunk két részben, részenkéti szavazás név szerint. Az első részről megnyitom a szavazást. The roll call is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. The roll call is... Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 14-es bekezdés, szintén népszerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os bekezdés, két részben szavazunk mind a kettőről név szerint. Első részről megnyitom a szavazást. The vote is Lezárom a szavazást. That is adopted. Elfogadtuk. Második részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. ezt is elfogadtuk. 20 bekezdés mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 29-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 31-es bekezdés, népszerinti szavazás, megnyitom azt. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 43-as bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most a teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Köszönöm szépen, Szosza Wagner úr. Következik a Winkler jelentés. Címe a közösség innovációs politikája változó világban. 46-os bekezdésről szavazunk két részben, első rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Most a teljes elfogadás tervezetről szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Köszönjük szépen, Winkler úr! Kesmen jelentés következik. A millenemi fejlesztési célok témájában. Hatos módosításról szavazunk mellette. Ellene Tartózkodok. elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene Tartózkodok. elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene Tartózkodok. elutasítottuk. Ha kívánják, akkor ellenőrizzük, megnyitom az ellenőrző szavazást a kettes módosításról. The check is closed. Lezárom a szavazást. Was rejected. Tényleg, elutasítottuk 6 szavazattal, 3-16-3-22 arányban utasítottuk. Hetes bekezdésről szavazunk két részben, név szerint. Az első részről megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második részt. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. That too, that's adopted. Elfogadtuk ezt is. Nyolcas bekezdésről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. Ha gondolják, akkor ellenőrizzük. Jól haladunk ma, úgyhogy akár ellenőrizhessük is. Hol is tartottunk? Nyolcas bekezdés, megnyitom a szavazást. The check is clear. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 266-368 arányban. Hármas módosítás mellette. Ellene. Elnézést kérek, népszerinti szavazásról van szó. Itt hiba van az anyagban. Népszerinti szavazás következik, tehát megnyitom azt. The roll call is closed. Lezárom a szavazást. And that's rejected. I now put a... Elutasítottuk. Most a négyes ről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 8-as módosítás mellette, ellene It looks adopted to me. Talán elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom az ellenőrző szavazást. The check is closed. Lezárom az ellenőrző szavazást. 369-263 arányban elfogadtuk. 22-es bekezdés következik, két részben szavazunk erről név szerint. Első rész, megnyitom a szavazást. The roll call is closed. Lezárom a szavazást. Adopted. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Úgy tűnik, hogy a második rész nem kell név szerint szavazni, mellette ki van. Kérem, emeljék a kezüket. Második rész. Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 23-as bekezdés két részben szavazunk, mind a kettőről név szerint első rész, megítom a szavazást. The roll call. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megítom a név szerinti szavazást. The roll call is... Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. kilences módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 25-ös bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. 25-ösről szavazunk. Megnyitom az ellenőrző szavazást. The check is... Lezárom az ellenőrző szavazást. Elfogadtuk. Elnézést kérek. 27-es bekezdés. Mellette? Ellene? Tartózkodok. Nem egyértelmű, úgyhogy a 27-es bekezdést ellenőrizzük gépjúttal. Elnézést, szavazunk, várjanak. Lezárom az ellenőrző szavazást. A 27-es bekezdés elfogadtuk, tessék. Weisgerber asszony. Entschuldigung. Elnézést. Csak azt akartam jelezni, hogy nem működik a gépem. Az előző szavazáson nem tudtam részt venni. Kérem, egy technikus küldjenek ide. Igen, már is megy a technikus. 42-es bekezdés. Négy részben szavazunk róla. Mindegyiket népszerinti szavazással. Első rész, megnyitom a népszerinti szavazást. The roll call is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész. Negyedik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most következik az ötös módosítás mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 47-es bekezdés népszerűti szavazás, megnyitom a szavazást. Yes. The roll call is closed. Lezárom a szavazást. That's adopted. Elfogadtuk. E preambulum bekezdés mellette. Ellene tartózkodok. Elutasítottuk. X preambulum bekezdés mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük. Az X preambulum bekezdésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. The check is Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Teljes foglalás tervezetről szavazók módosított formájában népszerűtő szavazás következik. Megnyitom azt. And now we come to the, the last vote. Most következik az utolsó szavazás. A tőkés szavazással kapcsolatban egy nyilatkozatot szeretnék majd tenni ezen szavazás után. Elnézést kérek, hogy nem adom meg a szót. It was in favor. The roll call vote. I'm sorry. Miről van szó? Már le- lezártuk a népszerinti szavazást az előbb. Kesmen úr, megszavaztuk 353-206 arányban. Gratulálunk a jelentéstevőnek. I'm going to read it out. I'm sorry, we, we've had some confusion. Elnézést, kis zavar alakult itt ma ki. De ezt, ennek mindjárt véget ezt teremtünk. A következő a Karifórum EK Parlamenti Bizottságban delegált küldöttség mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig, kedves kollégák, akik Szeretnék meghallgatni a tőkés szavazás magyarázatát. Azoknak elmondtam. 621-en szavaztak, ezek a mellette szavazók, illetve a tartózkodók. A mellette szavazók 334 nem voltak, tartózkodók 287-en, de ezek nem számítanak leadott szavazatnak. Az abszolút többség 168 szavazat. Tőkés úr 334 szavazatot kapott, ez több, mint a 168-as abszolút többség. Az elektronikus szavazási rendszert alternatívaként használjuk a papír szavazás alternatívaként. Ilyen esetekben csak a jelöltek mellett lehet szavazni, nincs arra lehetőség, ahogy azt Roth Berend asszony is elmondta, hogy ellene szavazunk. Azok, akik nem akarnak a jelölt mellett szavazni, üresen hagyják a papírt, vagy tartózkodnak. Úgyhogy Tőkés urat üdvözlöm az elnökség tagjaként. Ennyi volt a magyarázat. Köszönöm, most a szavazatok magyarázata következik. Mr. úr ügyrendi kérdésben. Kérés kap szót. Elnök úr, csak hogy világosá tegyük,